támogatásához, hogy ez még hatékonyabb legyen a jövőben a szolidaritás eszközeként az elbocsátott munkavállalókkal szemben. Köszönöm, biztos úr. Holnap 12.30-kor szavazunk. Most a következő napirendi pont Lechner úr jelentés a cég nyilvántartások összekapcsolása. Akkor most négy percre át is adom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák! hogy mennyire fontosak a cég nyilvántartások, azt abból is láthatjuk, hogy a társaságokra vonatkozó irányelve közül az első már 1968-ban foglalkozott ezzel a problematikával, és nagyon jó volt. 2003-ban volt egy lényeges módosítás, hiszen előírásra került a cégnyilvántartások elektronikus vezetése, és ez a határokon átnyúló hozzáférést elősegítette. A nyilvántartásokat nemzetileg vezetik, és azt írják be, amiért a nemzetállam felelős, és ezen nem is nagyon fog változni semmi. A cégnyilvántartásokhoz való hozzáférés határokon átnyúló módon lehetséges legyen, szerintem érthető. Két területen van probléma. Tehát, hogy az állampolgárok, illetve minden érdekelt, közjegyző, adótanácsadó, szakszervezeti tag, jogász, munkavállaló, tehát bárki hozzáférhessen határokon átnyúló módon a cég nyilvántartásokhoz. A másik terület pedig az interoperabilitás. Tehát a cégjegyzékek közötti átjárhatóságot is javítani kell. Ez főleg olyan eseteket érint, ahol egy vállalatnak van egy központja egy országban, ott van bejegyezve, egy leányvállalata egy másik országban van bejegyezve, és elképzelhető, hogy itt a leányvállalat és a központ között kommunikációs problémák lehetnek cégnyilvántartásilag. Természetesen időt, kölcsönt takarítunk meg az interoperabilitással. Néhány pontra utalnék. Tehát a cég nyilvántartásból származó információ nem összehasonlítható többi információval, hiszen ennek jogi ereje van, és ez a jog pedig tagállamtól tagállamra változik. Éppen ezért figyelmeztetik el a felhasználót erre, hogy ne a saját horizontját lássa egy másik ország cég nyilvántartásában. A formátumokat viszont egységesíteni lehetne, egységesíteni lehetne a hozzáférési portált, a nyelvezetet lehetne javítani, sőt, elképzelhető, hogy a bejegyzéseket az összes hivatalos nyelvre lefordítják. Már vannak ilyen jellegű kezdeményezések. Itt csupán azt említeném meg, hogy vannak olyan IBR e bejegyzések, melyek kollégáim véleménye szerint mélyítendők. Ezeknek az a hátránya, hogy ezek önkéntesek, másodszorban nem mindenki vesz bennük részt, harmadsorban pedig eh, kutatási és vizsgálati fázisban vannak ezek. Én, illetve a parlament nem rendelkezik azzal a műszaki tudással, ez nem is a feladatunk. Véleményem az, hogy eh, ezen kezdeményezéseket mindenképpen figyelemmel kell kísérnünk, ez pedig a kollégáim véleménye is volt. És csak is akkor lehetünk sikeresek, amennyiben minden érintett részt vesz a munkában. Már jogalkotási javaslatként kérhetjük azt, hogyha mindenki önkéntesen csatlakozik, akkor nincsen szükség törvényes előírásra, de a célunk az az, hogy mindenki csatlakozzon. Hiszen a technológia már érett, már mindenki, minden tagállam részt vehet ebben. Most pedig köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak és az illetékes bizottságoknak. Nagyon fontos az, hogy meg is szavazzák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már is 5 percben a spontán felszólalások sorát kezdjük meg, és Rojtova asszony kap szót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Az a tény, hogy a cégnyilvántartások nem kerültek összekapcsolásra ez idáig, az Európai Bizottság hibája. Hiszen a tagállamokban működik az elektronikus cégnyilvántartás, 19 tagállam, köztük hazám a Csehköztársaság is megosztotta adatait az európai cégnyilvántartási projektben, ám az adatok megbízhatósága változó volt. Az egyes országok például a közétett adagok, adatok iránt nem vállalnak felelősséget. Felvettem tehát ezt a problémát, és felszólítom az Európai Bizottságot, hogy fordítson nagyobb figyelmet erre a kérdésre. Mi több, felszólítom a marad 8, maradék nyolc tagállamot, hogy álhatatosan és elkötelezetten dolgozom a projekt megvalósítása érdekében. Köszönöm szépen, Régner asszony kapszót. Nein, eigentlich nicht Frau Tikau, nem Tika asszony, Régner asszony, tessék. Köszönöm szépen, állok asszony. Először is köszönettel tartozom Lechner úrnak a kitűnő együttműködésért. Nagyon hasznos kompromisszumokat sikerült kikovácsolni. Felsorolom gyorsan, hogy frakció mi bejárult hozzá ezekhez. Egyrészt minden tagállamnak kötelező részt venni, másodszorban. Egy hozzáférés van egy hivatalos portálon keresztül, harmadsorban. A felhasználóvédelem szempontja is jobban érvényesül, azaz tehát az információk megbízhatóak és aktualizáltak. Ez a információ fogyasztói számára nagyon fontos, végezetül pedig a rendszer felhasználó barát kell, hogy legyen, hogy ez technikailag hogyan történik meg, erről majd a bizottság dönt. Köszönöm, Régner asszony, Tikao asszony kap szót, tessék parancsolni. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Huszonhét tagállama van az Európai Uniónak, és itt a vállalkozások 80%-a KKV, azaz kis és közös vállalat. Ezért a cég nyilvántartása a közös piac egyik fontos elemét képezi. Azon cégek, amelyek bejegyzésre kerültek, be kell, hogy kerüljenek az össz-európai uniós regiszterbe, amely mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen. Jelenleg az keresők, a keresőgépek és az adatbankok különböznek az egyes országok között. És ezért a Business Register Interoperability for Europe projektet támogatni kell, amely a cégnyelvántartások egymás közti kommunikációját, interoperabilitását szolgálja Európában több mint 150 millió eurót lehetne megtakarítani azzal, hogy ezeket az adatokat begyűjtsük, és még többet meg lehetne takarítani. Köszönöm szépen, Robanova asszony kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. A belső piac nagy előnyökkel jár és ezért nagyon fontos, hogy az adatokat egységesítsük. Hogyha sikerül hatékonyan összekapcsolni a cégnyilvántartásokat, akkor ezzel megkönnyítjük a résztvevők életét, és átláthatóbbá tesszük a rendszert. Ezért fontosnak tartom, hogy az adatokat harmonizáljuk, mégpedig minden tagállamban. Ez pedig oda vezethet, hogy, mint mondottam, átláthatóbb lesz a rendszer, az adatokat jobban lehet felhasználni, mondjuk akkor, hogyha a társaság székhelye megváltozik. Esetleg fiókokat ö, nyit egy más tagállamban, vagy pedig fúzionál más cégekkel. És úgy gondolom, hogy ezért ez nagyon hasznos ez a projekt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Benyova asszony. Nielsen kollega jelentkezett? Jól láttam? Nem, nem jelentkezett. A képviselő asszony ezért már is Ciodos biztos kapja meg a szót a bizottság részéről. Elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, a cégnyilvántatások összekapcsolása hasznos projekt a gazdasági szereplők számára. Ez helyreállítja a bizalmat, és a KKV-k hozzáférést a gazdasághoz elősegíti. Gratulálok tehát Lekmer úrnak és a szakbizottságnak a jelentéshez. A bizottság támogatja ezt a projektet, és jogalkotási tervezetekkel fog előállni legkésőbb 2011-ig. A gazdaság és pénzügyi válság megmutatta, hogy a pénzügyi piacok átláthatóságára szükség van. A polgároknak csak akkor van bizalmuk, hogyha hozzáférnek a hivatalos információkhoz, amelyek egyben megbízhatóak is, és ezeket a vállalatokat érintik. A cég nyilvántartások ezért lényegesek, hiszen a vállalatokkal kapcsolatos információkat összegyűjtik, és a nyilvánosság rendelkezésre bocsátják. Az azon információkhoz való hozzáférés a tagállamokban, ahol a cégnek a székhelye van, ez szükséges, de nehéz más tagállamban hozzájutni ezekhez az információkhoz. A cégnyilvántatások összekapcsolása különösen a KKV-k számára fontos, de a felhasználók számára úgy szintén. Néhány megfontolást most a különböző szempontokkal kapcsolatosan a Lechner jelentésben. Hallottam, hogy fél a további adminisztrációs terhektől ezen cégnyilvántartások összekapcsolása esetében, mert most biztosíthatom önt, hogy semmiféle esetben sem keletkeznek közvetett vagy közvetlen költségek ezáltal a vállalatok számára. Valamennyi tagállam részvétele ezen együttműködésben természetesen adott kell, hogy legyen valamennyi tagállam részéről, hiszen különben ennek a tervnek nincs értelme. A rendszeres információcsere más országokkal szemben a bizottság terve, ezt fogjuk javasolni. Ez talán még a hiányzó láncem a belső piacon. Arról is szó van, hogy egy egységes portált hozzunk létre ezen információk számára. Azt szeretnénk, hogyha a tagállami cégnyilvántartásban adott információk egy portálon állnának rendelkezésre a vállalatok, a felhasználók számára, de a hivatalos szervek számára is mindenki akadályosan, akadálytalanul hozzáférhessen ezen információkhoz, mégpedig az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Ez egy valódi előfeltétel, hiszen egyebekben nem teremthetjük meg a valódi belső piacot a polgárok számára. A cégnyilvántartásoknak természetesen pontosan meg kell mutatniuk, hogy mely információk tagállami jellegűek, amelyek különbözhetnek egyik országról a másikra, és az adatok minősége megfelelően megbízható kell, hogy legyen ezek napra készek kell, hogy legyenek, a bizottság valamennyi kezdeményezése esetében az adatvédelem is megőrzendő, ami a magánjelleges üzleti jellegű adatok védelmét illeti. Lechner úr jelentése megmutatja, hogy az Európai Parlament százszerzékig azért elsíkra, hogy a cégnyilvántartásokat egymással összekapcsolják, és ez a vállalatok, a munkavállalók, a belső, piacok, belső piac számára egyet, egyaránt jelentőséggel bír. A bizottság tehát várja, hogy a plenáris ülés elfogadja ezt a jelentést. Elnök, holnap kerül sor a szavazásra, a vitát ezzel lezártuk, most pedig következik Cvifka úr jelentése. A jelentés címe pedig a polgár és kereskedelmi ügyekben a